Well, good afternoon, ladies and Hölgyeim és uraim! Let me start. Üdvözlöm Önöket ezen a gyönyörű napos tavaszi délutánon. Az Európai Parlament Japánnal, korai félszigettel fenntartott kapcsolataért felelős szakbizottság és az Emberi Jogi Albizottság is képviselte itt magát ezen a eh, közös megbeszélésen. Kátó Katsunobu Kato miniszter urat szeretném itt üdvözölni, aki többek között az emberablásokért felelős, a jelentős tárcához tartozik. Ez a téma is. Elmondanám, hogy az interneten élőben közvetítjük ezt az ülést. The meeting there will be... És az ülést követően egy rövid sajtópontot is tartunk. Kato miniszter úrral és jó magammal, mondja Jezek elnök úr. Miniszter úr Tajani elnök úrral is találkozott ma, ami jól mutatja, hogy az Európai Parlament szemére mennyire fontos az eh, emberablások eh, ügye. Well, if there are no suggestions, I would deem our agenda for today adopted. Hogyha nincs senkinek elemetés, akkor a mai napi rendet elfogadottnak tekintem. A két küldöttségvezető fog e, majd vezető tartani, illetve Pánceri úr, aki az Emberjogi Albizottság eh, elnöke. And then the statement by minister. Ezt követi negyediként eh, Kató miniszter úr, illetve az elraboltak családjainak a képviselői, akiket külön üdvözlök itt a mai ülésünkön, ezt követi majd az eszmecsere. Ha megengedik, akkor megpróbálom a mai, megpróbálok mint egy keretet adni a mai ülésünknek. Az Európai Unió és Japán közötti kapcsolatokról szólva pár szót. Az Európai Parlament Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége az el, volt az első között létrehozott ilyen delegáció vagy küldöttség. Nagyon jó azt látni, hogy ilyen fontos szövetségesünk Japán még a mai napig. És hasonlóan eh, az Európai Unióhoz a nemzetközi jog és a multilateralizmus szilárd talaján képzeli el a globális világot. Az EU és Japán közötti kapcsolatok remélhetőleg tovább mélyülnek majd a közeljövőben, amikor elfogadásra kerül a kereskedelmi megállapodásunk, a gazdasági partnerségi megállapodás és a stratégiai partnerségi megállapodás. Remélhetőleg még azelőtt, ami előtt a G20-ak csúcsára a július elején Európában látogat Abe miniszterelnök úr. Ez a kapcsolat óriási lehetőségeket nyit meg előttünk, és olyan kérdésekről beszélhetünk, amelyek japán barátaink napirendjén is szerepelnek. Ezen a ponton szeretném megkérni kollégámat, a koreai félszigetért félszigeten feltartott kapcsolatokért felelős delegáció vezetőjét, eh, Deva urat felkérni, hogy tarts meg a vezetőjét. Köszönöm szépen, Kátó miniszter úr, nagykövet úr, kedves nagykövet urak, kedves barátaim, kollégáim. Szeretném miniszter urat én is üdvözölni itt. Az Európai Parlamentbe érkezett ma, az ő tercejához rengeteg fontos aktuális téma tartozik. Nem csak a emberablások ugye tartozik hozzá, a munka e, erőreformja a nők jogainak, a, e, vagy esélyegyenlőségének a, a témája is az ő tárcájához tartozik. A születési ráta, csökkenő születési ráta témájáért felelős miniszter is, ez azt hiszem sok európai országot is érint, főként az Észak-Európában. Mint említettem, a női, női esélyegyenlőség is az ő asztalára tartozik, ez az Emberjogi Albizottság eh, számára különösen fontos lehet. Nem csak kiterjedt portfólióval rendelkezik, hanem Okajámából származik egy csodálatos eh, prefektú szép prefektúrából, a, az éden, a japán édenkert tulajdonképpen, ahogy azt sokszor hívják. No, however, the path from... De ahogy tudjuk, nagyon rövid út vezet eh, a pokolból a Mennyországba, vagy fordítva, és az elrabolt eh, emberek családjuk, családja eh, is hasonlóan pokolban érezheti magát, hiszen szeretteik szeretteiktől fosztották meg őket. A mi szívünket is szomorúsággal tölti el mindaz, ami történt. Együttérzésünkről szeretnénk biztosítani az, azokat a családokat, akik elvesztették szeretteiket. Ezért különösen szeretném Kwezasan és Joezasan üdvözölni, akik az érintettek családjáit képviselik. Sajnálatos módon az emberrablások kérdése nem az egyetlen olyan emberjogi probléma, amely a koreai félszigeten mai napig aggodalomra ad okot. A demilitarizált övezet mindkét oldalán élnek olyan családok, akik a koreai háború alatt és óta nem tudnak találkozni egymással. Öt évtized óta szakítja el őket, vagy osztja ketté ezt a félszigetet, ez az demilitarizált övezet attól tartunk, hogy az eddigi eredményeket eh, veszélybe sodorhatja az elmúlt hónapokban tapasztalt eh, a kapcsolatok eh, elmúlt hónapokban tapasztalt romlása. A hatpárti eszmecserék ígéretesek. Célunk az, hogy a feszültségek enyhüljön észak és dél között, ezt követően pedig egy stabilabb regionális rend jöjjön létre, amely remélhetőleg oda vezet majd, hogy az a korai félsziget atomfegyver mentesé válhat. Dél-Korea volt a régió egy első országa, amely egy szertágazó szabadkereskedelmi megállapodást írt alá az Európai Unióval, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen imp exponálóan nőjön az áruk és szolgáltatások kereskedelme a két fél között, és amely szerény véleményem szerint kiváló példája lehet az Európai Unió és Japán között a jövőben kötendő kereskedelmi megállapodás számára is. Üdvözlöm! Tehát még egyszer itt Kato miniszter urat. Köszönöm, kollégám! Most pedig panceri úrat kérném fel, aki az Emirjogi Albizottság elnöke, hogy röviden ő is vezesse fel a mai eszmecserét, hiszen alapvetően egy emberjogi problémáról kell ma beszélnünk. Az ENSZ is vélemény nyilvántott erről. Parancsoljon panceri úr! Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, olaszul fogok szólni. Szeretném elmondani, hogy örülök annak a lehetőségnek, hogy itt most egy ennyire fontos témával foglalkozhatunk ezen találkozó során. Először is üdvözölni szeretném az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága nevében japán vendégeinket szeretném köszönetet mondani erőfeszítéseikért, kedvességükért, hogy ellátogattak ma ide, és beszéltünk erről a nehéz és kényes kérdésről, amely számukra családjaik számára fájdalmat, szomorúságot okozott. Kátó miniszter úrnak is szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani, hogy itt megosztja velünk észrevételeit. És Bevallom, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy az EU-Japán delegáció tagja voltam 2004-2009 között. Jó pár éve nem jártam Japánban, de több ízben jártam ott az előtt. A bizottságunk nagyon sok figyelmet szentelt az emberi jogsértések ügyének az észak-koreai demokratikus köztársaságban Tavaly például egy workshopot is szerveztünk ezen témával kapcsolatosan, és még azelőtt különböző vendégekkel találkoztunk, egyes északkorai dezertőrökkel, és az ENSZ különleges megbizatjaival, akik az északkorai emberi jogok helyzetével foglalkoznak, Robert King -gel. Az Európai Parlament egy sürgőségi állásfoglalást is elfogadott észak kapcsán 2016. januárjában. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni közös erőfeszítésünkre az EU, ENSZ és Japán, valamint más nemzetközi fórumok részvételével, hogy kezeljük a gyakran súlyos rendszeres emberi jogsértések ügyét Észak-Koreában. El kell mondanom, hogy Dél-Koreára úgy tekintünk, amely közel van hozzánk, és egyre fontosabb számunkra. Ugyanakkor emlékeztetni szeretnék arra is, hogy Dél-Korea illetve Észak-Korea esetében kb. 485 ember rablásra került sor a korai háborúk óta. Elmondanám tehát a delegációnak, hogy készek vagyunk arra, hogy japán barátainkkal együttműködjünk, annak érdekében, hogy fényderítsünk az igazságra, és az embűncselekmények, illetve más emberi jogsértések védkeseit az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőinek minősítsük az ENSZ értelmezésében, és felelősségre vonjuk őket. A 2017 márciusi jelentés szerint az ENSZ szakértői kiemelték, hogy fontos lenne egy nemzetközi adhokbíróságot létrehozni, túl azon, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság is kezeli ezt az ügyet. Az emberi jogok különleges megbizotja északora vonatkozásában egy-két irányú stratégiát javasolt. Egyrésztről, hogy a nemzetközi közösség szemére lehetővé váljon az együttműködés az emberi jogok ügyében Észak-Koreával, ahol ez lehetséges, és ugyanakkor azt követeltük, hogy Észak-Korea vállalja a felelősségét az illetékes hatóságok előtt az elkövetett emberi jogsértéseket a japán hatóságok, japán családok legalább hiteles információkat kell, hogy kapjanak az eltűnt családtagokkal kapcsolatosan. Továbbra is aggodalmunkat fejezzük és elítéljük a rakétakilövési kísérleteket, amely a régió stabilitását és a globális biztonságot egyaránt veszélyezteti. Tudatában vagyunk annak, hogy mindez nagyon megnehezíti a konkrét kötelezettségvállalást észak-koreai vezetőség kapcsán. A feladatunk nem csupán az, hogy nyílt szolidaritásunknak adjunk hangot, hanem konkrét munkát végezünk annak érdekében, hogy az igazság diadalmaskodjék. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, Chairman. Köszönöm. Akkor most átadom Katsonobu Kátó miniszter úrnak a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm Jezek úrnak is, hogy elnököl az ülésen. Szeretném Deva úrnak is kifejezni a hálámat és köszönetemet, hiszen ő a koreai félsziget tért felelős delegáció vezetője, Páncéli úrnak, az Emberi Jogi Bizottság elnökének is köszönetet mondtok, és megköszönöm, hogy annak ellenére, hogy a parlament ennyire sűrű napirendje mellett időt szakítottak arra, hogy megszervezzék ezt a kerekasztal beszélgetést. És nagyon örülünk annak, hogy az emberi jogsértések iránt a parlament ennyire érdeklődik az észak koreai demokratikus köztársaságban, az ENSZ-ben. Szeretném megköszönni a támogatásukat, örülök annak, hogy ugyanazokat az értékeket osztjuk. Az ABE kabinet tagja vagyok, és a kormányunk egyik fő célkitűzése az elrabolt emberek helyzetének a megoldása, ennek a kérdésnek a megoldása. Nagy megtiszteltetés az, hogy eljöhetünk önökhöz, és politikai párbeszédet folytathatunk. Az első látogatásom az Európai Parlamentben nem most volt, már akkor megkezdtük ezt a párbeszédet. Öm, elkészült egy jelentés az emberrablásokról, de a jelentés nélkül is világosan látható, hogy nagyon komoly ez az eset, nagyon súlyos ügyről van szó, az észak által elkövetett emberrablások gyakorlatilag példán nélküliek, az emberiség ellen elkövetett bűncselekménynek számítanak, és emiatt a korai félszigeten hatalmas a feszültség. A jelenlegi, félnek attól, hogy a jelenlegi észak-koreai kormány a hatodik tesztet is lebonyolítja, a nukleáris tesztet, de most inkább az elrablásokkal foglalkoznék. A japán kormány 70 emberről hivatalosan kijelentette, hogy Észak-Korea rabolta el őket, és emellett még 80-ról tudjuk, hogy elrabolta őket Észak-Korea. 2002-ben Koizemi miniszterelnök úr ellátogatott Észak-Koreába, és Kim Jong-il akkor elismerte az emberrablásokat, és elnézést is kért és ugyanabban az évben öt áldozat hazatérhetett Japánba. Kim Jong-il elmagyarázta, hogy ö, először is a, arra használták idézőjelben a japán állampolgárokat, hogy kémek kiképzésében segítkezzenek, és akkor az arabolt emberek utána magukat Japánnak kiadó észak-koreai ügynököket ö, képeztek, illetve ők is kémként kellett, hogy működjenek. De nem tudunk a hollétükről sem, arról, hogy biztonságban vannak-e, és így tovább. Észak-Korea nem válaszolt például a többiek sorsával kapcsolatban semmit, hiszen tudjuk, hogy vannak még emberek, akik szintén áldozatául estek ennek a cselekménynek, és még mindig Észak-Koreában vannak úgy gondoljuk, hogy Észak-Korea attól tart, hogy ha megengednék, hogy ezek az áldozatok hazatérhessenek Japánba, akkor nagyon kényelmetlen tények derülnének ki. Például a kémkedés és egyebek. Kim Jong-hi egy korábbi kém 1987-ben Japánnak tetette magát, Japánnak adta ki magát, és egy utaszállító gépet felrobbantott. Az állítások szerint Jaiko Taguchi-tól tanult japánul, akinek az édesanyja itt van velünk. Ez azt jelenti, hogy nem térhet haza az illető Japánba, ugye, mert attól félnek az észak-koreai hatóságok, hogy kiderül az igazság. A vizsgálatokról szóló emberi jogi jelentés, legfrissebb vagy legutolsó jelentésben az szerepel, hogy nem csak japánokat, hanem koraiakat, kínaiakat, libanoniakat, szingaporiakat, sőt, román, francia, olasz és még holland emberek is emberrablások áldozatául estek. Tehát lehet látni, hogy ez egy nemzetközi kérdés, amely egyébként európai állampolgárokat is érint. Nyilvánvaló, hogy a kormány felelőssége, hogy állampolgárainak életét és biztonságát megvédje, ezért a japán kormány foglalkozott ezzel az ügyel nagyon proaktívan, eh, hogy meg tudja menteni az emberrablások áldozatait. Következetesen azt követelte a kormány észak hogy engedje, hogy ezek az áldozatok hazatérhessenek. Sajnálatos módon észak Észak-Korea nem tartotta be az ígéretét, amelyet a két oldalú tárgyalások során tett. Ezen kívül több további felszólítást is figyelmen kívül hagyott, a kérdésekre nem válaszolt, a nemzetközi aggályokkal nem foglalkozott sem, a nukleáris fegyverek tekintetében sem más kérdésekre sem válaszoltak, amelyeket az ENSZ-en belül intéztek hozzájuk. Rengeteg ember jogai sérülnek észak és arra várnak, hogy megmentsük őket. A legkorábbi esetek Japánból 1977-ben történtek. Az egyik példa Medemi Jokota elrablásra, aki Jokota úr testvére, Jokota úr itt van velünk ma. 13 éves korában rabult, rabolták el a kamaszlányt, most 53 éves, ugye ez azt jelenti. Sajnos összeomlottak a remények, nagyon az elmúlt 40 évben rengeteg család szakadt így szét. A 80 éves szülők még mindig arra várnak, hogy a lányok hazatérjen. Korábban említettem, hogy a Korán egyik utasszállítógépét is felrobbantották, olyan észak-koreai ügynökök, akik japánul tanultak ezektől az elrabolt emberektől, konkrétan az 1978-ban rabolt fiatal hölgytől, aki egy éves kisfiát és fiatal kislányát vesztette így el. Most 58 éves lenne, tehát lehet látni, hogy mindenki ugye idősebb lett, annyira sok idő telt el, hogy ezek a családok azóta sem tudtak újra egyesülni, nagyon sokan már meghaltak Észak-Koreában, úgy telnek az évtizedek. A kérdés az az, hogy Japán és az Európai Unió hogyan tud együttműködni annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, megakadályozzuk az emberi jogsértéseket. Kim Jong-un kezében van ugye a végső döntés, teljesen mindegy, hogy milyen politikáról van szó az észak-koreai demokratikus köztársaságban, ezért nagyon fontos, hogy Kim jong világosan megértessük, hogy mi az országának a helyzete a nemzetközi közösségben, és meg kell vele értetni azt is, hogy őszintén és érdemben kell megoldania az emberi jogi, a nukleáris és egyéb problémákat, mert egyébként a nemzetközi közösségtől teljesen elszigetelődik, és a világban nem lesz jövője ennek az országnak. Tehát nyomásgyakorlásra van szükség. A nemzeti, nemzetközi körben is elfogadtak állásfoglalást, határozatokat, ezzel kell rávenni Észak-Koreát, hogy vegyen részt a párbeszédben, és tegyen konkrét lépéseket, amelyek a megoldás irányába vezetnek a felsorolt kérdésekben. Mindezek alapján és a párbeszéd, illetve nyomásgyakorlás elve alapján járt el Japán, amikor folyamatosan nyomást gyakorolt Észak-Koreára. Azt kértük, hogy vegyenek részt a párbeszédben, és oldjuk meg ezeket a problémákat. Ugyanekkor az Európai Parlamentben is tudomásunk szerint voltak képviselők, akik ellátogattak Fennyámba. Tudjuk, hogy van konzultációs mechanizmus észak-koreai vezetőkkel. Az Európai Unióban több ország is van, akik diplomáciai kapcsolatot tartanak fenn Észak-Koreával, és többeknek van, hetüknek van nagykövetsége is. Arra kérnénk tehát az Uniót, hogy ezeket a meglévő csatornákat használja fel, és értesse meg Észak-Koreával, hogy milyen helyzetben van a nemzetközi közösségben, sürgesse őket, hogy sürgősen oldják meg a meglévő nukleáris fegyverekkel, illetve emberi jogokkal kapcsolatos problémákat. Értessék meg Észak-Koreával, hogy ez az egyetlen lehetőség a békére, a jólétre a nemzetközi közösségben. Az EU és Japán több közös értéket képvisel, demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tisztelete, és reméljük, hogy tovább tudjuk erősíteni az együttműködésünket, így is hozzájárulva a nemzetközi közösség jólétéhez reméljük, hogy megoldást tudunk majd találni ezekre a meglévő emberi jogsértésekre. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönjük szépen Kato úrnak. Most pedig kérem a családok képviselőit, Takuya Jokotát, majd Koichiro Izukát kérem fel, önöki a szóparancsolja. 皆様こんにちは私は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の横田拓也と申します私の姉である横田めぐ Elnézést, apró kis technikai nehézség van egyelőre. 11月に 13, 13歳の若さで北朝鮮の工作員たちによって中学校からの下校途中で拉致されました。Egyelőre a japán kollégák nem találják az angol csatornát. Úgy tűnik, hogy megvan, igen. 皆様、こんにちは。私は北朝鮮による拉致被害者家族。Igen, elnézést a technikai nehézségért. Főtitkára vagyok a áldozatok családját képviselő szervezetnek. 13 éves hugomat rabolták el észak-koreai ügynökök, amikor gimnáziumból hazafele tartott mindig vidám lány volt, az iskolában is nagyon szerették. Hirtelen és váratlan eltűnése az egész család életét beárnyékolta. 13 éves kislányról beszélünk. A mögöttem lévő fotón a családom látható, egy boldog család, akik elveszítették 13 éves kislányukat. Milyen elkeseredett és szomorú lett, tehát amikor rájött, hogy bármennyire kiabál, sikít és hívja az édesanyját, semmi nem történhet. Évtizedekkel ezelőtt történt mindez. 20 évig semmiféle jelet nem kaptunk. 2002. szeptemberében azonban Fenyanyban egy japán-észak-koreai csúcson e, elismerték az észak-koreak, hogy elraboltak japánokat. Ez tulajdonképpen a japán állam szuverenitásának megsértése volt, területi integritásának megsértése és a japán felség vizek megsértése. Mint hiába, ugyanis az áldozatok 870 szeméről van összesen szó. Persze ezt hivatalosan a japán kormány sem ismerje el. Mindösszesen öten tértek haza, hazájukba, Japánba a többieket. Tuszként tartják fogva. igazából az elraboltak túszok, akik gyalogok egy két ország közötti sakk játszmában. Nem lenne szabad egyetlen egy családot semmilyen borzasztó szenvedésnek kitenni, ez egy megbocsáthatatlan, gonosz, szörnyű, ördögített. Nem csak családtagként mondom ezt, hanem emberi lényként. Egész egyszerűen tűrhetetlen. Észak-Korea nem csak Ázsiára, hanem az egész világra veszélyt jelent. a közelmúltban folytatták az atomkísérleteket, illetve most már a saját családtagjait sem kiméli az észak-koreai diktátor. Az a pénz, amit az atomprogramra fordítanak, ebből minden éhes szájat jól lehetne lakatni, már pedig tudjuk, hogy Észak-Koreában rengetegen éheznek, nem is beszélve arról, hogy milyen az emberi jogi helyzet. De nem csak Japán, hanem Dél-Korea, eh, Tájföld esetében is, eh, tehát dél-koreaiakat, tájföldieket is raboltak el. Eh, olyan emberekről beszélünk, akik minden nap annak tudatában élnek, vagy attól félve, hogy soha nem térhetnek haza a szeretteikhez. Észak-Koreában nem csak az éhezés gond, az a szólásszabadságnak se híre, se hamba. Az emberek, az átlagember jogait minden nap lábbal tiporják. Borzasztó helyzetet írok le, de ez nem a múltból kiragadott történet, ez a mai valóság. Hogyha visszatekintünk a történelem lapjait, fellapozzuk, akkor láthatjuk, hogy ilyen esetben emberként nem ülhetünk tétlenül. Itt van például a náci haláltáborok emléke. Tudjuk, hogy hányan adták az életüket azért, hogy ennek a borzasztó e, ezeknek véget e, vessenek. Gondoljunk csak bele, hogy hány ember életét menthették volna meg, akkor, hogyha akkor határozottabban fellépnek az emberek, nem hagyják, hogy évekig folyanak ezek a borzasztó dolgok. Ezért olyan fontos, hogy a világ összefogjon, és Észak-Koreát arra kötelezze, hogy ezt az emberrablás ügyet eh, meg, megoldjuk, és eh, Kim jong pedig Észak-Korea arra kell rávennünk, hogy a hatalmat adja vissza, és állítsák helyre a normális rendet ebben az országban. Mi azt kérjük, segítsenek nekünk, segítsenek annak a több száz családnak, akiket megfosztottak egy normális élet lehetőségétől. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Jokota. Köszönjük Jokota úrnak. Izuka úrnak adom meg a szót. 本日は このような発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önök között. Koichiro Izukának hívnak, nem emlékszem édesanyámra egyáltalán. Nem emlékszem arra, hogy valaha eh, megérintettem, valaha szóltam hozzá. Jaiko Taguchi-nak hívják édesanyámat. 22 évesen engem és testvéremet egyedül nevelt. Aztán egy észak-koreai ügynök erre volta. Ez az egyetlen egy fotó maradt édesanyámról. semmi nem maradt utána más. Csak ez az egy fotó, amit itt láthatnak mögöttem. Elszakítottak egy éves koromban édesanyámtól azok, akik elrabolták. A mai napig anyátlan vagyok. 2002. szeptemberében került sor a japán észak-koreai csúsztalálkozóra, ahol először elismerték az észak-koreak az emberrablásokat. Azt mondták, hogy egy közlekedési balesetben vesztette az életét, tengeren túli kiküldetésben voltam, nagyon szomorú voltam, elvesztettem a lehetőséget, hogy édesanyámat valaha újra lássam. Nem tudom szavakba önteni, hogy hogy éreztem akkor, csak a könnyeimre emlékszem. De aztán kiderült, hogy Jaeko Taguchi édesanyám mégsem halott, vagy legalábbis nincsen erre semmiféle bizonyíték. Azt mondták, hogy közlekedési baleset áldozata lett, de hát kiderült, hogy a halotti bizonyítvány a hamisítvány. Jaeko Taguchi név nem szerepelt semmiféle baleseti beszámolóban. A, a magyarázatok, az adatok, a dokumentumok egyáltalán nem vágnak össze. Erre már többször rámutattak a szakértők. Meggyőződésem, hogy Észak-Korea egy kitalált történettel, egy koholmánnyal próbálta ezt az ügyet elrendezni. Valahol Észak-Koreában még mindig él édesanyám, és várja, hogy valaki megmentse. A japán kormány 17 ember esetében erősítette meg, hogy elrabolták. Ezek közül öten már visszatértek Japánba, a többi 12 nem. Migumi Jokota esete, a mellettem ülő Takuna Jogota eh, testvéréről van szó, 13 éves kislányként rabolták el. százakat, valószínűleg százakat raboltak el. Ami a másik 12 embert illeti, 8-ról azt állítják, hogy halott, 4-ről pedig azt, hogy soha nem is voltak, kerültek Észak-Koreába. De egész egyszerűen nem összevágóak az állításaik, a természetes halára sem utal semmi. megömi jogot a földi maradványainak vizsgálata során kiderült, a csontok vizsgálata során, hogy a DNS nem egyezik. Emellett nem csak Japánban voltak ilyen emberrablások, a Japánba visszatért áldozatok szerint dél-koreai tájföldi és román állampolgárokat is elraboltak. 2014. februárjában egy elég alapos jelentés készült, Malajzia, Szingapúr, Olaszország, Franciaország is megjelenik, tehát ilyen állampolgárok is megjelennek az áldozatok között. Láthatjuk tehát, hogy az egész globális közösséget érinti ez a probléma. A japán kormány követeli továbbra is azt, hogy az elragadott embereket, eh, a még élőket eh, engedjék vissza Japánba. Ugyanakkor az észak-koreaiak nem engednek, és a szomszédos országoktól gazdasági segítséget várnak, miközben atomkísérleteket folytatnak, illetve szóbeli és atomfenyegetésekkel élnek? Általában az tűnik fel az embereknek, akik látható, kézzel fogható, itt van például az atomkísérletek esete. De az a fenyegetés, amikor nem atommal fenyegetnek, atomfegyverrel, hanem azzal, hogy bárkit bármikor elrabolhatnak, és sok szempontból még fenyegetőbb, még ijesztőbb, még károsabb, mint maga az atom. Úgy érezzük, hogy a japán kormánynak a nemzetközi közösség segítségével mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az elrabolt áldozatok visszatérhessenek hazájukba, családjukhoz. Évtizedek teltek el, a családtagok közül már sokan meghaltak, anélkül, hogy újra találkozhattak volna testvérükkel, édesapjukkal, édesanyjukkal. Ha ez nem emberi tragédia, akkor mi az? Az elvesztegetett, elveszett időt senki nem adhatja vissza. A legkevesebb, amit követelhetünk, hogy adják vissza, adják ki az elragadott embereket az észak-koreaiak. A probléma megoldásához együtt működésre van szükség az önök eh, részéről, illetve a nemzetközi közösség egész részéről. Köszönöm szépen, Icuka úr. Köszönöm. Azt hiszem mindannyian az együttérzésünkről biztosíthatjuk. Együttérzésünkről biztosítjuk önt és valamennyi családot akit az emberrablás érintett. Kedves kollégák, most az eszmecseréhez érkeztünk, és kérdezem, hogy ki kíván szólni. Talán Kósa úr parancsoljon. Köszönöm elnök úr a lehetőséget. A tegnapi napon ö, észrevettem ugye a részt vettem a japán nagykövetség rendezvényén, a filmvetítésem. A japán delegáció tagjai már négy alkalommal ö, találkozhattak ö, velem, illetve részt vehettem ezeken a találkozókon, és közös egyeztetéseket folytattam. Mind a négy alkalommal a japán képviselőtársaim következetesen szóba hozták ezt a kérdéskört. Tehát nekünk a japán delegáció tagjainak ez a kérdés messze nem volt ismeretlen. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy személyesen igazából valóban a tegnapi napon érzékeltem ezt a dolgot. Olvasva az anyagokat, értettem meg igazából, hogy ez mekkora jogsértés, hogy látjuk ezeket az emberi sorsokat, az, az érintett családokat, akik beszélnek erről. Bevallom őszintén, hogy most éreztem először át ezt az egész szörnyű helyzetet. Úgy gondolom, hogy nem én személyesen, hanem minden képviselőtársammal együtt elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsük ennek a helyzetnek a megoldását. Örömmel olvastam a miniszter úr elnök találkozójáról, a, a, illetve a parlament elnökével való találkozójáról, és a, az elnök úr szavait, és látom, hogy ő is elkötelezett ennek a helyzetnek a megoldása mellett. Biztos vagyok benne, hogy a különböző ö, akciók, illetve figyelemfelhívások, vagy talán a határozatok bevonásával megpróbálhatjuk az észak koreai kormányzatot szorítani arra, hogy megtalálják a megfelelő megoldást. Egy záró megjegyzést szeretnék még tenni. Nem gondolom, hogy van értelme hosszan beszélni erről. Ez egy egyértelmű dolog, egy egyértelmű emberi jogsértés. És ez a világban nagyon ritka. És szeretném szorgalmazni a japán kormányzatot, hogy az Európai Unió tagállamaiba is vigye el ezt. Találkozzanak a tagállamok parlamenti képviselőivel is. Megmondom, hogy nekem 7 év után igazán a tegnapi napon volt ez nagy megdöbbenés. És a kép, tagállami képviselőtársaim, ugye 28 tagállamról beszélünk, mindenütt talán fontos, hogy személyesen lássák a tragédiát, ahogy én is. A saját kormányukon keresztül tudják majd nyomni ezt a dolgot. Még egyszer szeretném megköszönni a japán miniszter úrnak és a családtagoknak, hogy eljöttek, és vették a fáradtságot, hogy ezt elmondják, és számíthatnak a támogatásunkra. Well, thank you very much. Köszönöm szépen Kósa úrnak talán megragadnám a lehető, lehetőséget, és Kátó miniszter úrhoz fordulok, ha már erről beszélünk. Megkérdezném tőle, hogy Japán hogyan kezeli ezt a témát más országokkal. Ugye tudjuk, hogy Abe miniszterelnök úr találkozott Trump elnökkel is, tehát volt egy csúcs találkozó, és azt is tudom, hogy az ENSZ-ben és egyéb inter- nemzetközi fórumokon is felvetették ezt a témát, tehát ha már Kósa úr ezt így említette, akkor megkérdezném Kátó úrtól, hogy hogyan járnak el. Köszönöm szépen! Köszönetet mondok Kósa úrnak, hogy részt vett a tegnapi eseményen. Köszönöm, hogy eljött. Most pedig a kérdésre válaszolva, mondanám a következőket. A japán kormány más országokkal is természetesen tárgyalja ezt a kérdést. Igazából ez egy válasz is Kósa úr kérdésére is. Ábe miniszterelnök úr, ahogy mondtam, úgy gondolta, hogy ez az egyik legfontosabb prioritás. Tehát ezt így kell kezelni, az emberablások ügyét ő mindig következetesen, amióta hivatalba lépett, hangoztatja ezt a témát. Minden két oldalú csúcs találkozón, amikor lehetősége van rá, megemlíti az Észak-Korea által elkövetett emberrablásokat. Mindig folyamatosan kéri a tárgyaló partnere megértését, az összes csúcson felhozza ezt a témát Megemlítették a Japán és az USA közötti csúcs találkozót, tehát Abe és Trump urak találkozóját. Itt is napirendre került az emberrablások ügye. És az elfogadott dokumentum tulajdonképpen az első példa arra, hogy írásban jelentették ki, hogy az emberrablások ügyeinek a megoldása a prioritás. ABU természetesen a jövőben is folytatja majd a kétoldalú találkozókat, a csúcs találkozókat, más vezetőkkel is, és velük is beszélni fog erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Well, who would like to, to contribute to the... Kérdezem, hogy van-e valaki még, aki kérdést kíván feltenni? Parancsoljon Ekúr. úr. Köszönöm szépen. Kato miniszter úr, először is elnézést kell kérnem, hogy nem tudtam a tegnapi meghívásának megfelelni, noha azt mondottam, hogy ott leszek. De a találkozó Andrea Kelte biztosan olyan hosszúra nyúlt, hogy nem volt lehetséges, mert pontosan megjelentem a helyszínen. Nos, a kérdéseim. Ez a sok emberrablási eset van-e az elraboltak esetében egyfajta minta vagy modell, itt nagyon fiatal személyekről van szó. Tehát, hogy milyen okok vezettek az emberrablásokhoz. Itt fiatal lányokat, akár gyermekeket raboltak el. Nem látom ennek világos hátterét Észak-Korea részéről, hogy ilyen borzalmas cselekedeteket követtek el. Mi volt ennek az oka? Tájföldről és Szingapúrból is raboltak el embereket. Mi volt a koreai kormány mögöttes gondolata ezen emberrablások kapcsán? Miért tartották ezeket az embereket Észak-Koreában? És a második kérdésem ismerté vette, hogy ezen emberrablások milyen úton zajlottak, ugye Japán egy sziget, hogyan valósították meg az emberrablást repülőgépen, avagy hajón, vannak erre vonatkozóan már felismerések. Köszönöm. Thank you, Strek. Köszönöm szépen Ekkornak. Miniszter urat kérdezem, kíván-e válaszolni? Köszönöm szépen. 17 olyan személy van, akinek az elrablását hivatalosan is megerősítette a japán kormány. Ahogy említették, sok közöttük a hölgy, tehát kilenc nő van köztük. A legfiatalabb 13 éves volt, amikor elrabolták, Jokota asszonyról van szó, a legidősebb pedig egy 52 éves asszony volt. Tehát az életkor változó Nem vagyunk biztosak abban, hogy Észak-Korea miért rabolta el ezeket az embereket, de 2002-ben, amikor Koizumi miniszterelnök úr ellátogatott Észak-Koreába, hogy Kim jong beszéljen, akkor ezen a csúcsértekezleten Észak-Korea többek között azzal magyarázta az elrablásokat, hogy japánul tanították ezek az emberek az észak-koreai ügynököket, kémeket, illetve hogy őket magukat is kémkedésre kérték, ez volt eredetileg az elrablások oka. Nos, ami a elrablás módszerét, illető kérdését, kérdésével kapcsolatban elmondható, az az, hogy nem ismerjük mindig a módszert, a legtöbbjüket hajóval vitték el Észak-Koreába. Voltak olyanok is, akik külföldön tanultak, egy harmadik országban, és onnan rabolták el őket. Köszönöm szépen. Kátó úr. És mielőtt még valaki másnak megadnám a szót, emlékeztetem a kollégákat valamire. Az Európai Unió, Japán, illetve az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága együttműködésének hála az ENSZ elfogadott egy határozatot a témában. Nem tudom, hogy miniszter úr vagy nagykövet úr erről az ENSZ határozatról kíván-e szólni. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy multilaterális erőfeszítések voltak, amelyek sikerre vezethetnek. Ez egy jó példa volt legalábbis. Eh, Köszönöm szépen. Ami az ENSZ határozatot illeti, tulajdonképpen nem is egy volt, hanem tíz ö, ENSZ határozat, és 13 olyan határozat, amely az ENSZ Emberi Jogi Bizottságában született, Japán és az EU együttműködött erről. Tulajdonképpen majd a nagykövetnek adnám meg a szót, hogy beszéljen erről. Igen, nagyon rövid leszek, mondja a nagykövető, nagykövet úr. Március 24-én pénteken Genfben, ugye a híres a legfontosabb emberi jogi testület, az ENSZ emberi jogi tanácsa fogadott el egy újabb határozatot az észak-koreai emberi jogi helyzetről és ebben a határozatban az ENSZ emberi jogi tanácsa komoly aggájának adott hangot, amiatt, hogy nem történt előrelépés az észak-koreai ügynökök által elrabolt japánok ügyében. Ugye az 1970-es években került erre sor az emberablásokra, és még mindig nincs megoldva ez a probléma. Ez a határozat egyhangúan került elfogadásra, elfogadásra, és Japán és az Európai Unió együtt nyújtotta be. Tehát ez egy példa a nagyon fontos együttműködésre, ami Japán és az Európai Unió között fennáll. Itt sürgetik Észak-Koreát, hogy működjön együtt, és engedje be az ENSZ küldöttségét, hogy vizsgálatot for, folytathassanak. Ezt még soha nem tették ugyanis meg Észak-Koreában. Tehát nyomást gyakorlunk Észak-Koreára, hogy igenis teljesítse az ENSZ határozatait, és az emberi jogi helyzetet is javítsa. És ide tartoznak azok a határozatok, amelyek megemlítették az emberrablást a közös erőfeszítéseket, tehát az EU és Japán együttműködését tovább fogjuk folytatni azért, hogy egyszer és mindenkorra meg tudjuk oldani ezt a kérdést, lezárjuk ezt a kérdést. Megköszönöm miniszter úrnak is és nagykövet úrnak is, és megnyitom a lehetőséget most. További kérdéseket lehet feltenni, megjegyzéseket lehet tenni. Nem tudom, van-e ilyen, talán Deva, elnök úr, Tannocknak adom meg a lehetőséget, hogy a saját delegációja szempontjából beszámoljon az nézőpontjáról, a delegáció nézőpontjáról. Köszönöm szépen. Hát egyre komolyabb aggodalommal hallgattam azt, hogy hogyan, mennyire megszenvedték a családok ezt a ezeket az eseményeket, mivel mi a legnagyobb gazdaság vagyunk a világon. 27 tagállam vagyunk együtt. Én tulajdonképpen egyszerű kérdést teszek fel japán partnereinknek. Mit várnak, mit tehetünk önökért? Mondják el, hogy mit tegyünk önökért. Köszönöm Devanírnek, és visszadom a szót miniszter úrnak. Köszönöm szépen. Ahogy említettem már korábban is, az Európai Unió országai közül 25-nek van diplomáciai kapcsolata Észak-Koreával, és néhányan képviseletet is fenntartanak Észak-Koreában. 2011-ig évente látogattak Észak-Koreába a parlamenti képviselők, de aztán ez a gyakorlat megszakadt. Nem csak emberi jogi problémák vannak, hanem az atomkísérletek is komoly gondot jelentenek, a rakéta kísérletek, rakéta kilövések Észak-Koreának reagálnia kell ezeken a területeken. Kimurral meg kell értetni, hogy csak akkor lehet része a nemzetközi közösségnek, ha ezeket a problémákat megoldja. Úgyhogy arra sürgetném a nemzetközi közösséget, hogy kommunikálja ezt észak felé, hogy valóban megértessék vele, hogy nincs más út, meg kell oldani ezeket a problémákat. Aztán a politikai párbeszéd nagyon értékes a parlamenti képviselők között lefolytatott párbeszéd is nagyon fontos, tehát, hogyha meg tudják tenni, akkor kérem, tájékoztassák hazájukban a civil társadalmat, a többi parlamenti képviselőt arról, hogy ez a kérdés mennyire fontos. Beszéljenek erről a problémáról. Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem, hogy van-e hozzászóló, kíván-e valaki kérdést feltenni. Amennyiben nem, akkor megpróbálom röviden összefoglalni a ma délutáni kerekasztal beszélgetést. Az Európai Unió szempontjából világos az, hogy készen állunk arra, hogy japán barátainkkal együtt működjünk ennek a problémának a megoldásában. Legelőször is az a legfontosabb, hogy az elrabolt személyeket hazajuttassuk, hogy ők hazatérhessenek, és hogy elszámoltassuk Észak-Koreát ezekért a bűncselekményekért, valamint az emberi jogok súlyos megsértéséért, amelyeket az ENSZ egyébként az emberiség elleni bűncselekménynek minősített. Hallottuk, hogy az ENSZ keretein belül az Európai Unió és Japán nagyon szorosan és elég sikeresen együttműködik. Azt gondolom, hogy a tagállamok részéről megvan a hajlandóság arra is, hogy kétoldalúan működjenek együtt Japánnal ebben a témában. Ma délután biztonságpolitikai kérdésekről is beszéltünk, Észak-Koreát illetően. Itt több téma is felmerül. Ezzel az országgal kapcsolatban a problémák között az emberrablások kiemelt szerepet kapnak megoldandó problémák között. Ez valóban nagyon jó helyszín az Európai Parlament arra, hogy egy ilyen kérdést megvitassunk. Fontos a társadalmak tájékoztatása is. A kül- és biztonságpolitika végrehajtása természetesen legnagyobb részben a tagállamok kezében van, de azért ez nem jelenti azt, hogy mi, itt a társelnökökre is utalok, nem használnánk ki a saját lehetőségünket, hogy részt vegyünk a probléma megoldásában. Mi a következőt tudjuk tenni? Jó magam, azt hiszem, a két elnöktársammal Federica nek levelet küldök majd, hiszen Federica Mogherini az Európai Bizottság alelnöke, és ő az Európai Unió kül- biztonságpolitikai főképviselője. Tehát Mogherini asszonyt tájékoztatjuk erről a ma délutáni eszmecseréről, és Tájékoztatjuk őt arról is, hogy az Európai Parlament már régóta ismeri ezt a problémát. Szerepelt is ez a kérdés Európai Parlamenti állásfoglalásban is a múltban. Elmondjuk Mogarini asszonynak, hogy számunkra ennek a problémának a megoldása rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy valamilyen módon ez is segíthet, hiszen hivatalos üzenetet küldünk ezáltal az Európai Unió tanácsának hivatalos üzenetet küldünk a tagállamoknak. Ami pedig a Japánnal fenntartott kapcsolatainkat illeti, nagy örömmel jelentem be, vagy hát inkább emlékeztetek arra, hogy július 5-én és 6-án parlamentközi találkozóra kerül majd sor az Európai Unió és Japán között. Ezen kívül a dél-koreai parlament képviselőivel is találkozunk május 22-én Szőulban. Az is elképzelhető, hogy ezen alkalommal átugrunk Tókióba. Az, EU védelmi, az Európai Parlament Védelmi Albizottsága ugyanazon a héten ellátogat Japánba. Ez azt jelenti tehát, hogy nagyon intenzívek a kapcsolatok, az EU és Japán között, és ahogy elmondtam az elején, nagyon remélem, hogy stratégiai partnerségi megállapodást és kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást tudunk kötni Japánnal. Tehát ezek a kapcsolatok intenzívek, a barátinál is komolyabbak, és megnyugtathatom önöket afelől, hogy az emberrablás kérdése továbbra is prioritás marad a mi számunkra is. Nagyon sokat tettek önök tegnap is és ma is, hogy tájékoztassák az embereket, tájékoztassanak bennünket erről a témáról. Végül pedig zárásként még azt kell bejelentenem, hogy a következő ülés helyéről és időpontjáról szokás szerint elektronikusan kapnak majd értesítést. Most még megkérdezem Deva elnök urat, hogy lekívánja zárni ezt az eszmecserét. Igen, köszönöm, elnök ura, hogy már korábban is beszéltünk, miniszter úr, erről. Kapcsolatban vagyunk Észak-Koreával is. Press forward for... ezért természetesen próbálunk majd mindent megtenni ennek érdekében, a stabilitás és béke alakuljon ki a koreai félszigeten. Biztosíthatom önt arról, hogy a következő ülésen, amikor találkozunk az észak-koreaiakkal, mindenképpen napirendre vesszük a ma délután tárgyalt témát. Köszönjük Deva kollega, elnök úr. Kato miniszter úr esetleg záró szóként szeretne valamit mondani? Köszönöm szépen Jezek úrnak. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget, hogy itt lehettünk ma. Fontos ez a párbeszéd, főként az Európai Parlament képviselőinek eh, társaságában. Még egyszer szeretnék őszintén köszönetet mondani önöknek, az elraboltak családja nevében, akik számára óriási lehetőség volt, hogy közvetlenül számolhattak be ezen szomorú szívbemarkoló eseményekről. Közel 40 év telt el, mikor 13 és kislányként Tuki Miókát elrabolták, és gondolhatják, a szülők már bizony idősek, vannak olyanok is, akik már nincsenek az élők sorában, tehát soha nem fognak tudni a családtagjaikkal újra találkozni. A japán kormány meggyőződés, hogy nem vesztegethetünk több időt, a családok, az áldozatok családjai azt várják tőlünk, hogy minél hamarabb láthassák a szeretteiket, ebben várjuk az önök segítségét. Remélem, hogy ma alkalmuk volt közvetlenül hallani látni és hallani, hogy micsoda szenvedésnek vannak kitéve. Emellett nyilván az észak-koreai atomkísérletek kérdése is roppant égető probléma. Értenie kell eh, Kimnek is, hogy ez tarthatatlan, a japán kormány mindentől a tehetőt megtesz a probléma rendezés érdekében, de kérem önöket is, az Európai Parlamentet és az Európai Unió országait, hogy segítsenek nekünk bármilyen módon, ahogy csak tudnak. Köszönöm. Well, thank you very much, Minister Kato. Köszönjük, Kato miniszter úr. Biztosíthatom önt arról, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az önök segítségére legyünk. Azt hiszem, hogy ezzel a mai ülésünket lezárhatjuk. Köszönöm mindenkinek, hölgyeim és uraim, csodálatos további délután mindenkinek.